Az elnök. Buenos días, queridas amigas, queridos Kedves barátaim, mindenkinek jó napot kívánok! A mai ülésünket ezennel megnyitom. A első napirendi pontunk Dajcs Tamás képviselő jelentése az Európai Beruházási Bankról 2008-as éves jelentésről szól ez a téma, úgyhogy meg is adom a szót azonnal a jelentés tevőnek, Dajcs Tamácsnak, akinek négy perce van a jelentés előterjesztésére. elnök úr tisztelt képviselőtársaim tisztelt maestro asszony!